Ez ügyben is elvárjuk a konstruktivitást, épp úgy, mint Ukrajnában az ellenzéktől. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm Svoboda kollégának. Mikalski kolléga kap szót másfél percben. Elnök úr,